Otwieram posiedzenie przerwane w dniu 23... A plenáris ülést megnyitom. 2010. szeptember 23-án rekesztettük be az ülést. Az előző ülés jegyzőkönyvét megkapták. Van-e észrevételük? Úgy látom, hogy nincs. Akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak nyilvánítom. Most az elnöki közlemények sorában Kérem, hogy hallgassanak meg néhány bejelentést. E hét hétfőjén Magyarország történelme legsúlyosabb természeti katasztrófáját érte meg. Egy tározóból vörös iszap folyt ki, ömlött ki legalább három ember meghalt, az Európai Parlament az áldozatok családtagjainak, illetve a sebesülteknek együttérzéséről kíván tanúbizonyságot tenni. Kedves kollégák, szeretném felhívni a figyelmüket, hogy holnap Anna Politkovskaja meggyilkolásának negyedik évfordulójáról emlékezhetünk meg. Ez felhívja a figyelmet az északi kaukázusi helyzetre. Tudjuk, hogy mennyire fontos minden közösségben a független újságírók működése, és tisztelettel hajolunk meg Politkovskaja asszony bátorsága előtt az Európai Parlament egyik termét Politkovszkai asszonyról fogjuk elnevezni. Ne feledkezzünk meg Natalia Esztemirova és Anasztázia Barubúrova újságírónőkről se, akiket szintén meggyilkoltak e, illetve Stanislav Markelov emberi jogvédő és Szergej Magnitsky és még sokan mások is áldozatul estek gyilkosságoknak, és sosem vizsgálták ki a meggyilkolásukat. Felhívást intézünk az orosz hatóságokhoz, hogy a vizsgálat történjék meg, és ilyen eset soha többé ne fordulhasson elő. Október 10-én a halálbüntetés eltörlésének nemzetközi napját ünnepeljük. Az Európai Parlament eh, nevében újra felhívást intézek a világ minden országához, hogy vezessenek be moratóriumot a halálbüntetés esetében a az ember életét elvenni sosem lehet a büntetés eh, eszköze Burundiban, Togóban, Oroszországban felfüggesztették a halálbüntetéseket. Sajnos az Egyesült Államokban, Japánban és másút azonban továbbra is végeznek ki embereket. Úgy gondoljuk, hogy a társadalmi vita, ami folyik, azzal az eredménnyel fog járni, hogy megváltozik a helyzet, de természetesen ez azoknak nem segít, akiket Kínában vagy Iránban eh, kivégeznek. Felhívást intézünk eh, ezen ország országok hatóságaihoz, hogy vessenek véget ennek a gyakorlatnak. Hölgyeim és Uraim! Az EPP eh, frakciótól a parlamenti szakbizottságok és delegációk összetételét illetően különböző kinevezésekről kaptam értesítést. A jegyzőkönyvben ezek szerepelni fognak, ha nincs észrevételük, akkor megtörténtnek, minősülnek. Most pedig, hölgyeim és uraim, a napi rend kialakítása következik. Ma és holnap ülésezünk, két napig tart a plenáris ülés, a frakciókkal egyetértésben módosításokat javaslok. A következő javaslatokról van szó. A frakciók többsége, időnként elsőprő többsége a változtatások mellett van. Szerda. A napirendhez egy újabb pont járulna, a tanács és a bizottság bejelentései a Lisszaboni szerződés szociális rendelkezéseiről. A biodiverzitásról szóló vita után következne ez. Második javaslat. Aztán meg fogom kérdezni, hogy egyetértenek-e mindezzel következő módosítási javaslat töröljük a tengeren elveszett konténerekre vonatkozó szóbeli kérdést. Ez is ma lett volna. Csütörtök. Azt javasoljuk, hogy 11 óra 30 perckor kezdődjék a szavazás és holnapra még egy javaslat van, az, hogy töröljük Manyka úr jelentésének megvitatását a 2 per 2010-es számú költségvetés módosító tervezet második részéről. Miért? Azért, mert a tanács még nem fogadta el saját álláspontját, így tártalanná vált ez a vita. Most pedig azokkal a javaslatokkal kapcsolatban, amelyeket most ismertettem, észrevételeket tettnek. Wortmann Kohl asszony kérte a szót, tessék. E Elnök úr, a néppárt mindig üdvözli, hogyha alapos vitát folytatunk a szociális kérdésekről a plenáris üléseken. Ám ezeket a vitákat jól elő kell készíteni. Ez volt az oka annak, hogy az elnökök értekezlet